Right, welcome colleagues. Üdvözlöm Önöket, kollégák, elnézést, hogy néhány percet késtem. Remélem, hogy nem bántja Önöket túlságosan ez a késés. Igen, igen, kicsit utaltam rá, hogy az elnök úr is késni fog. Általában én érkezem elsőnek, de most nem sikerült. Akkor először is a napi rendet elfogadhatjuk e ha nincs változtatás, akkor köszönöm október 14-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása. Igen, elfogadtuk. Aztán hármas napi rendi pont. Jean-Paul Gozes. a forgalomba a hozatalra szánt eruhúróért még címletei és műszaki előírásai. Meg is adom a szót Jean-Paulnak. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Akkora a tömeg itt a teremben. És olyan sok az újságíró. Jobb, hogyha belekezdünk az Európai Unió eme eszenciális témának a tárgyalásába, mert lényegében arról van szó, hogy módosítani kell azt a rendeletet, amely a, az érmék kibocsátását szabályozza és itt nem a központi bankról van szó, hanem egyszerűen a pénzverdének a tevékenységéről, illetve a bevont érméknek a átalakításáról, beolvasztásáról. És a működési szabályokat úgy kell megállapítani, hogy a rögzített tömeg, illetve a méret adatok alapján, tehát a lényegi paraméterek már nem változnak, egyszerűen csak a vastagságot kell szabályoznunk. És a preambulum bekezdések közé felvehetjük emiatt, hogy a rendszer célja, hogy gátat vessen a hamisításnak. Szeretnénk arról is gondoskodni, hogy a parlamentnek ne legyen ellenvetése, ezért ez egy előzetes véleményalkotás. Ne legyenek illúzióink, az előző eh, eset, illetve a precedens értékű esetben a parlamentnek a módosító indítványait egyáltalán nem vették figyelembe. Ezzel, ahogy a bíróságon szoktuk mondani, az érvény végére értem, kollégám elnézést kér, nem tudott eljönni ma délután, Európa számára ez egy alapvető jelentőségű kérdéskör. Én nem vagyok ebben annyira biztos. Nem gondolom, hogy európai történelmet írnánk, különösen nem a távol létében, de minden esetre köszönöm a szót. Elnök, remek. Van-e más hozzászóló? Úgy tűnik, hogy az árnyék előadók sincsenek itt. Szeretne valaki boldogan szót kérni? Sven, Felajánlom önnek a szót. Jean-Paul helyén lépek be, akit már ilyen szívélyesen üdvözöltek a honfitársai. De mi teljes mértékben támogatjuk a módosítókat, és már gratuláltunk Jean-Paulnak, hogy egyáltalán volt módosító javaslata, úgyhogy felicitációm Jean-Paul. Elnök, Senki sem szeretne már hozzászólni? Akkor véleményem szerint ezzel letudtuk, figyelembe vétve, hogy ilyen gyorsan letudtuk, november 14-e a módosítók határidője, és december 5-én vitatjuk meg ezeket és nap megpróbálunk szavazni, és januárban a plenárisra kerül. Jean-Paul, te szeretnél hozzászólni? Nem? Rendben. Mehetünk is a következő pontra, csak hogy az a baj, hogy nincs itt az előadó. De hát a Jean-Paulra fél órát akartunk hagyni és az árnyék előadóknak is, akkor most nem tudjuk elkezdeni. Pour ça, pour ça dure une demi-heure, il aurait fallu se rajouter des pièces. Azt gondolom, hogy ehhez a fél órához, hogy ki tudjuk tölteni, valami különlegességet kellett volna kitalálni. Majd lehet, hogy később. Hát jó. Nyertünk magunknak egy 30 perces szabadidőt, vagy legalábbis addig, amíg Said el Kadraújé meg nem érkezik. Jean-Paul, Wolf, Wolf Klintz az ALDE, Philip Lambert az ALDE, és Kamel uh, eh, Said az ICR részéről az árnyék eladók. Tehát itt a fél óránk. Köszönöm. Nos, rendben. Kivártuk az előírt időt, tehát azt mondtuk, hogy a pénzpiaci alapokra vonatkozó javaslattal folytatjuk majd a munkát, ettől kezdve. Itt az előadónk, Said. Said és Sayedünk is van. nehogy összekeverjük őket, hogyha véletlenül egyben mosom a nevüket a kiejtésem miatt. Remélem a többiek is ideérnek majd. Ez a négyes napi rendi pontunk, az Európai Parlament és a tanács közös rendelet tervezette pénzpiaci alapokról, Said al kadraoui fogalmazza ezt a szöveget, úgyhogy az első eszmecserét megnyitom. voorzitter bedoel ik, mevrouw de voorzitter. Um, zoals u terecht zegt, is een eerste algemeen... Köszönöm szépen, amint igaz, igaza van, ahogy mondja, először beszélünk erről a rendeletről, amelyet szeptember 4-én nyújtottunk, nyújtottuk be a bizottság, egy közleményt, elnézést szakítja félbe az elnök. Az angol csatorna valami más nyelv jön, köszönöm. Ik hoop dat het nu, dat het nu werkt, oké. Okay. Dus uh, u zal zich herinneren dat op 4 september... Nos, remélem most már működik. Ha emlékeznek rá, akkor szeptember 4-én a bizottság egy közleményt és egy csomagot fogadott el az árnyék bangolásról, és egy rendeletet bizonyos pénzpiaci alapokról. Nos, Európában ezek az alapok legalább 1000 milliárd eurónyi összeget forgatnak meg, tehát itt nagyon nagy volumenű alapokról beszélünk, ezek nagyon fontos szerepet játszanak a pénzügyi intézmények rövid távú finanszírozásában, a vállalkozások és a kormányaik számára is nagyon fontosak. Tehát nagyon hasznosak. Az elképzelés az, hogy szabályozzuk ezeket az alapokat kifejezetten az alapokra szabva. Először is a következő hétre véglegesítjük a szöveget, december másodikára elkészülünk. de Ez azt jelenti, hogy december 10-ig be kell adni a módosítókat, nincs túl sok időre, majd január 20-án megvitathatjuk ezeket, és utána február 12-én szavazunk a szakbizottságban, és az plenárisra áprilisban kerül. Február és április között, ha kell, akkor a tanácsal egyeztethetünk, mi szerint kell-e még külön egyességet kötnünk. Tehát ez azt jelenti, hogy még a jelenlegi parlament lezárhatja ezt az anyagot. Nyilvánvaló, hogy a tartalmat illetően a pénzügyi piacok válsága nagyon nagy szerepet játszik, hiszen ezeket az alapokat nagyon sújtotta a válság. Őket is belerángatták. Akik figyelemmel követik ezeket az ügyeket, azok tudhatják, hogy 300 milliárd eurónyit pontosan most vontak ki a pénzpiacokról. Ez az Egyesült Államokban történt meg, de ugyanez megtörténhet Európában is. Nagyon nagy a rendszerkockázat esélye ezen kívül a hagyományos banki szektorral is szorosan összefonódnak ezek az alapok, úgyhogy meg kell néznünk, hogy hogyan tudjuk csökkenteni ezeket a kockázatokat. Talán emlékeznek rá, hogy 2010-ben az ESMA megpróbálta felgöngyölíteni azt, hogy pontosan mi az, hogy pénzpiaci alap. Megkülönböztettek rövid távú, normatív finanszírozást, és a bizottság ezeket a definíciókat felkarolta a közleményében. Jelenleg nagyon sok az egyeztetés az árnyék előadók között is, remélem, hogy ők is hozzászólnak. És a bizottság javaslatában van néhány dolog, amelyet támogatnunk kellene, és megfelel annak, amit mi múlt évben eldöntöttünk az árnyékbankolásról. Akkor is, hangsúlyoztuk, hogy ezek a pénzpiaci alapok nagyon fontos szerepet játszanak, különösen azok, amelyek stabil értéket kínálnak a fogyasztóknak, befektetőknek. Tehát erősítenünk kell az alapokat, és a likviditási kockázatok kezelését meg kell könnyítenünk számunkra. Természetesen inheres kockázatai vannak az alapoknak is, de ezeket a kockázatokat lehetne internalizálni is. Szeretnénk, hogyha megalapozott, kiszámítható értékkel bírnának ezek az alapok. A bizottság javaslata mindezt megteszi, nem szeretnék a bizottság részéről is sem, hogyha a stabil értéket kínáló alapok elrejthetnék azokat a pénzügyi fluktuációkat, amelyek előfordulhatnak egy-egy tranzakció során, de kockázatokat csökkenteni kell, ehhez ütközőre van szükség, amely legalább a teljes tulajdon 3%-át kell, hogy felölelje. A bizottságnak meg kell oldani ezeket a problémákat. Természetesen kis iktathatnánk ezeket a pénzpiaci alapokat, és mondhatnánk azt, hogy tőke alappá váljanak, és átstruktúrálják magukat. Arra is rá lehetne kényszeríteni őket, hogy banki engedélyeztetést kérjenek, nyilvánvalóan ennek messze menő következményei lennének. Úgy tűnik, hogy az ipar részszektor egy úgynevezett likviditási díjhoz ragaszkodik, liquidity fee, amelyet ráterhelnek a beruházókra. Hogyha egy beruházó ki akar lépni egy alapból, akkor meg kell fizetni ezt a likviditási díjat, ezt a liquidity fee-t. Ha úgy tetszik, ez egy büntetés, amit kiszabnak a befektetőre, de ez csak ahhoz járul hozzá, hogy még idegesebbé tegye a befektetőket. Kedves kollégák, a bizottság közleménye és javaslata alapján kérem, tegyenek javaslatokat, és próbálják ezt az ütköző elképzelést kidolgozni, mi szerint ez elég garanciát kínál-e nekünk, vagy tovább messzebb menő javaslatokat kell tennünk. Ez lesz az egyik nagy kérdés, amit meg kell oldanunk. Van egy másik kérdés is, amely szintén fel fog merülni. Ez pedig a besorolásoknak a kérdése. A bizottság kezdetben azt szerette volna, hogy besorolást ne kapjanak, minősítést ezek az alapok, úgy, mint a bankok, azon gondolatmenet alapján, hogy a gyakorlatban három ás minősítést kellene, hogy kapjanak, mert ha nem kapnak meg a három ás minősítést, akkor az alapok a volumene csökkenne, és ez egy pánik helyzetet alakítanak ki. A minősítésnek egy másik aspektusa az az, hogy a bizottság javaslata azt mutatja, hogy nem nagyon bíznak ezekben a minősítő ügynökségekben. Viszont arra szükség van, hogy a termékeket és az alapokat valamilyen skála alapján minősítsük, és lehessen ezeket értékelni. Tehát valószínűleg a belső minősítés lesz itt a megoldás. Erről is beszélnünk kell, de én úgy gondolom, hogy a minőségi intézkedések úgy, mint a likviditási szabályok, az összevonási szabályok, a korlátozások, a tőke ütköző megteremtése, mindezek ahhoz vezetnek majd, hogy ezek az alapok nem kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy helyzet alakuljon ki a befektetők részéről. Aztán ott van az átláthatóság kérdése. Nagyon sok minden vonatkozik erre a bizottság javaslatában. Ez pozitívum, de még ki lehetne egészíteni ezeket. hogy a számítási formuláknak pontosan utána járjunk. Aztán ott van a felügyelő hatóságnak a kérdése. A European Banking supervision illetően, ugye úgy döntöttünk, hogy alájuk tartoznak majd a nagy európai bankok, bele kell gondolnunk, hogy a nagy alapok is oda tartoznának-e. Itt több milliárd euróról van szó ugyanis. Talán őket is európai felügyelet alá kellene szervezni, nem nemzeti felügyelet alá. Végül. A szponzorok kérdését meg kell vizsgálnunk. Különösen azt az aspektusát, hogy ami a pénzpiaci alapokban megtörténik, az nagyon hasonló ahhoz, ami a bankrendszerben megtörtént, tehát, hogyha valamilyen egyensúly felborul az alapoknál, ez ne gyűrűzhessen tovább a bankrendszerre. Én úgy gondolom, hogy a bizottság javaslata jó javaslat, karoljuk ezt fel, és tegyünk mindent annak érdekében, hogy kiegyezzünk még a parlament, a jelenlegi parlament idejében. És várom az együttműködésüket, kedves kollégák. Köszönöm. Uh, thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Philip Lambert kérte, hogy felszólalhasson, de jean paul megkérdezném, hogy megadhatom neki a szót. Igen, Jean-Paul nagy lelkű, úgyhogy Philipnek megadom a szót hogy elérje egy Eurostar vonatát, nyilván jó helyre megy, máskülönben nem sietne ennyire. Rendben, az gonosz erői nem föltétlenül ott vannak, ahol az emberek gondolják, legalábbis nem mindig, úgyhogy megpróbálom megkeresni a jegyzeteimet a gépemen, hogy nehogy butasságokat mondjak. Egy szekundumot kérek csak. Először is azt szeretném mondani, hogy a pénzpiaci alapok eh, gyakorlatilag kvázi bankok, a mi nézetünk szerint. És ebben az értelemben ugye ez a standard megoldás, hogyha ugyanazt az üzletet folytatjátok, akkor ugyanazt a szabát kell betartanatok, és ebben az értelemben belátjuk, hogy ahelyett, hogy megtiltanánk a színaf pénzpiaci alapok tevékenységet. Ugye az a javaslat, hogy legyen egy 3%-os tőke puffer, de lényeg, hogyha úgy működnek, mint a bankok, akkor alapvetően a CRD 4-es szabályokhoz hasonló szabályokat kellene betartaniuk. vagy pedig lényegében egy 3%-os tőkeáttételi követelményt kellene meghatározni. Nos, fontos, hogy nem látunk valamit a bizottsági javaslatban, amit kellene, ez pedig a a ciklus ellenes beavatkozásokat nem látunk, tehát gyakorlatilag olyan intézkedések vannak, amelyek a volatilitást erősítik, ahelyett, hogy mérsékelnék őket. Azok a prudenciális intézkedések, amelyek a ciklusok ellen hatnak, azok segítenének a helyzetben hiszen jó időszakban ezeket er-, szigorítani lehetne, válságos időkben, időkben az elvárásokat lehetne enyhíteni kicsit. Nos, a, gyakorlatilag ezek a pénzpiaci alapok többé-kevésbé önök, mint a bankok, ezért a SINAF pénzpiaci alapokat nem kellene konkrét tan feltétlenül banká minősíteni. Egy kicsit aggaszt bennünket az átmeneti időszak meghatározása. Lehet, hogy ezt bölcsebben kellene meghatározni, a CRD 4-essel össze kéne fésülni. Ezen kívül korlátoznom kellene az OTC derivatívák felé való kitettségét a pénzpiaci alapoknak. Tudjuk, hogy ezek a legvolatilisebb részét képezik a derivatívumok piacának, és nem szeretnénk bevezetni itt egy rendszer szintű kockázatot. Nézzük, mit akarok megmondani. Megvan. Egy kicsit furcsának látjuk azt, hogy az Európai Hatóság, a SESMA, ha megnézzük az alapokat, amelyek a banknak néznek ki, akkor akkor, akkor felvetődik, hogy az IBA ne, ne figyeljen oda rájuk jobban. De nem szeretnénk azt, hogyha különböző felügyeleti kultúrák alakulnak ki olyan tevékenységek tekintetében, amelyek egyébként nagyon hasonlítanak egymásra. Tehát szeretnénk, hogyha a módosítóinkban ez szerepelne, amellett, hogy az átláthatósági követelményeket is szeretnénk szigorítani, jobban képviselni. Összességében ennyit mondtam volna el, ezeket a lehető leghamarabb módosítókban fogjuk megfogalmazni, és meg, megígérjük a jelentéstevőnek, hogy a lehető leghamarabb eljutatjuk hozzá a, jelent, a módosító javaslatainkat határidő előtt is, és köszönöm szépen. Tu sais que je vais voir la Köszönöm szépen, hogy beszélhettem, illetve elmondhatom a véleményemet, úgyhogy eh, remélem, hogy ma este majd ezt meg tudjuk ünnepelni. Köszönöm szépen. Okay, thank you very much. Uh, um, I cannot see Wolf Klintz. Köszönöm szépen, Wolf Klincet nem látom, tehát akkor mm, megkaptad az instrukciókat, ugye? Ja, bocsánat, itt megbolondultam. Jean-Paul már is átadom a szót, akkor te szólhatsz elsőként. Köszönöm, elnök asszony. Az a probléma, hogyha az ember mindig itt van, akkor nem veszik észre egy idő múlva. Mert a meglepetés erejével már nem hat az, aki állandóan itt van. Tehát néhány rövid észrevétel. Először is bátorítani szeretném az előadót. Az eltökéltségének megfelelően folytassa a munkát, és úgy gondolom, hogy ambíciózus az időtemezés, és nagyon szeretném, hogyha még a ciklus végéig sikerülne lezárni ezt a kérdést. Nem bocsátkoznék bele a kérdésnek a részleteibe, de úgy gondolom, hogy a hitelminősítéseknek a kérdése az mégiscsak fontos. Egy kicsit zavarba ejt az a helyzet, hogy mint hogyha tiltanák ezt a tevékenységet, és én magam benne voltam a két első rendelet összeállításában, a hitelminősítés témakörben, illetve Dominici kollégával együtt dolgoztunk ezen, és egy kicsit ellentmondásosnak látom, hogy egyrészt azt akarjuk, hogy ne legyen minősítés, ugyanakkor szeretnénk ezt a szakmai területet keretek között szabályozni. És felügyelet alá helyezni európai szinten. Úgy gondolom, hogy ezen át, ezt át kellene gondolni, mert hogyha a szöveg abból indul ki, hogy nem lesz majd erre igény, akkor azért mégiscsak valamiféle osztályozás vagy díjazási rendszer kellene erre. És melyik a rosszabb vajon? Hogy a szóbeszédeket nem hagyjuk érvényesülni, Azt szeretnénk, hogy ezek a besorolásokra ne hassanak vissza. Vagy pedig elviseljük, hogy a minőségibb termékek nem tudnak érvényesülni emiatt. Tehát ezt át kellene gondolni, úgy gondolom. Nem mennék olyan messzire, mint Philip Lambert, illetve a britek, akik azt szeretnék, hogyha ezek az alapok banká alakulnának, és akkor bankként lehetne őket szabályozni. Ez az egyik végpont, a másik pedig, hogy egyáltalán ne szabályozzunk, ahol meg kéne találni a középpontot. És nagyon örülök, hogy együtt tudtunk dolgozni a téma felelőssel, az előadóval ebben a témában, illetve további sikeres munkát kívánok. Köszönöm szépen, és Wolf Klintz nevében Szilvi. Köszönöm szépen, angolul fogok beszélni, de Wolf nevében szólok. Tehát Wolf konstruktív dialógus szeretne, ez egy nagyon fontos dosszié, és hogyha hozzátettem a saját nevemben, az ütemterv nagyon fontos, vagy április célozzuk meg, vagy elveszünk a fordításban. Klinc úr üdvözli a bizottság erőfeszítéseit. Szeretné, hogyha az IOSCO ESRB-nek a munkáját figyelembe vennénk, tehát globális szinten tekintenénk ezt, a likviditás legyen a beruházások fő célja. Az elérhetőség nagyon fontos az alapok számára, mivel az szponzoráláson keresztül kapcsolódnak a bankokhoz, ezért a negatív pénzpiaci mozgások ciklikussága nagyon rosszul érinti ezeket az alapokat, és a befektetőknek és a banknak az érdekeit is szem előtt kell, hogy tartsák, extra tőke és extra likviditásra szükség lehet az alapok lefedésére, és rámutat, hogy minimális kötelezettségeket kell megszabni a napi és a havi likviditási szintre, és hogy közvetlen információ szolgáltatási kötelezettség terhelni az alapokat. Az ESMA felé. Ez a vita már megmutatta azt, Money market funds are not bank, but the question of the... hogy az alapok ugyan nem bankok, de nagyon szoros a kapcsolatuk a bankrendszerre. Egyrésztről. A tőkekövetelményt, ha megemeljük a bankoknál, akkor az alapoknál is ezt kell tennünk, más, hogy ne hozzunk létre egy második kategóriás bankrendszert. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Száed. Köszönöm szépen, elnök asszony. Amikor a struktúrális reformokról és a bankolásról volt szó, akkor három elvet vettünk figyelembe. Az egyik, a bailoutnak vessünk véget, aztán, hogy megbízható legyen, vagy felelősségre vonható a bankrendszer, a harmadik pedig, hogy beszámoltathatósági elvek legyenek. A probléma az, hogy nem veszük figyelembe ezt a három kérdést, még mindig sok bank bedobja a törölközőt. Van egy átfedés, ami a számlavezetéseket és az elszámolásokat illeti. Szilvi is mondta, a bank és a pénzpiaci alapok közti balance kapcsolatos problémákat, összehasonlításokat, azokat tisztáznunk kell. De megint csak az alapvető probléma. A SINAF puffer, aminek az lett volna a célja, hogy a helyzeti rohamot megakadályozzák. A SINAF és a Wiener alapok úgy tűnik, hogy hasonlóan működtek, mert vannak bizonyos piacok, ahol ezeknek az alkalmazását részesítik előnyben. De vannak olyan befektetők, akik a színaf alapokat részesítik előben. <clears throat> A kérdés a rohamok kérdése. A puffer túl nagy, vagy, hogyha 3%-ot elfogadjuk, akkor a valóságban a színav piacról kiszorítunk mindenkit, kivéve a nagy amerikai piacokat, akik megengedhetik maguknak a puffert. És akkor ezt a fejős tehenet oda ajándékozok az amerikaiaknak. Általában azt gondolták, hogy a színaf nem biztonság, a bínaf pedig biztonságos. De Ha megnézzük a Vinafok alapján alkotott véleményeket, vagy például a francia pénzpiaci alapok reagálását a válság idején, akkor azt kell, hogy tapasztaljuk, hogy 2007-ben igen nagy visszaesést tapasztalhatunk. Tehát a kérdés az, hogy azóta fellendültünk, biztonságban vagyunk. Tehát igazából a SINAF-VINAF uh, dichotómiát kellene feloldanunk itt. Azok a, az alapok, akik ezeket ajánlják, azok számára ez nyilvánvaló, hogy ez csak egy elszámolási különbség. Aztán, mi történik akkor, hogyha a színafot lezárjuk? Ez mind vinafa válik, vagy a bankrendszerbe áramlik, és tényleg koncentrálni akarjuk a kockázatokat, mikor pontosan azt akartuk elérni, hogy ne csak a kockázatos bankrendszerben tároljuk a pénzeket, hanem diversifikáltan helyezzük el. Ha megnézzük a bankszámlákat, akkor azt látszik, hogy nagyon sok banknál nincsenek túl jó formában. A másik terület, ahogy Jean-Paul is mondta, az a minősítés kérdése. Erről már nagyon sokat beszéltünk a hitelminősítő intézetekről. A cdo és a CDS esetében nagyon rosszul teljesítenek. Gyakran ezt a kritikát gyakoroltuk, de a szuverén adósság esetében nagyon jól teljesítettek. Tehát megelőzték a piacot. Tehát úgy tűnik, hogy felesleges ez az erőfeszítésünk. Tényleg megvan minden alapnak arra az megfelelő pénzügyi alapja, hogy saját minősítést végezzen. Tehát a színafról a vinafra átállni, én ezt nem ajánlanám sem a belső minősítést. Köszönöm. Thank you very much. Uh, anybody else wishing to... Köszönöm szépen. Szeretne valaki még hozzászólni ehhez? akkor egész röviden magam is feliratkozom a hozzászólók listájára, csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy szem előtt tartsuk, miközben ezzel foglalkozunk, hogy ahogy Szilvi el is mondta, hogy ne hozzunk létre még egy bank szintet, mert épp az az egyik probléma Európában jelen pillanatban, hogy túl erősen támaszkodunk a bankokra, és kevéssé finanszírozunk magunkat a pénzpiacokról. Tehát, hogyha nem vagyunk körültekintőek, akkor ez a probléma még csak romlani fog, és nem javul. Gyakran olyasmiket mondunk, hogy azonos kockázat, azonos szabályok legyenek, de ne feledjük, hogy a kockázat gyakran intézményfüggő. Attól függ, hogy éppen melyik intézményről van szó. Tehát rendszer szintű kockázatot hozhatunk létre, ami nagyobb kockázatot jelent, hogyha az alapok helyett rendszer nagyságrendű bankokat hozunk létre. És hogyha valami történik a piacon, akkor ez olyan hatásokhoz vezethet, mint az amerikai piacon láttuk, és az amerikai piac viszont sokkal gyorsabban helyre tud állni, mint a, az európai piac. És a valóta alap felhívta erre a figyelmet, hogy Európában nem kellően aktív a piac, és hogy ez komoly probléma. Ez az általános áttekintő nézet. Tehát legyünk körültekintőek, legalább ne roncsunk a helyzeten. De úgy gondolom, hogy tulajdonképpen ebben az értemben hallhattuk az észrevételeket. Szájed, hogyha nincs más észrevétel. Akkor egészen röviden megköszönöm a kollégáknak a hozzászólásokat, és Nemrégiben két oldalú eszmecseréket bonyolítottunk erről, illetve az árnyék előadókkal folytatni fogom majd ezt a munkát, és a jelentés tervezet rövidesen elkészül, amint megvan, meg fogom küldeni mindenkinek. És közben a két oldalú egyeztetéseket folytatom, a mai észrevételek alapján is, illetve általánosabb értelemben egyetértek azzal, hogy az Európai Bizottság javaslatát használjuk egyfajta kiindulási alapként, és hogy nézzük meg a minősítések kérdését is, illetve még néhány egyéb ügyet. Alapvetőbbnek gondolom, hogy a vinafot kellene inkább a cinaffal szemben támogatni, illetve hogy melyiket válasszuk, mert utóbbi nehezítené talán a helyzetet. Ezt egyértelművé kellene tenni. Szájed, illetve a kollégák is azt mondják, hogy tulajdonképpen hasonlóan látják a helyzetet. Egyes tanulmányok szerint, illetve a tapasztalataink szerint is. A kockázat differenciált megközelítését kéne alkalmazni, illetve a szabályozó is egyértelműen a vinafot támogatna. A színafot nem, szeretnék a színavot. A, a színavot háttérbe szorítani, és arra kellene választ találnunk, hogy amennyiben a, a színav megszűnik, akkor vagy mondjuk kevésbé népszerű, akkor ezeket a forrásokat máshová kellene csoportosítani. És hogy ez kockázatosabb, vagy kevésbé kockázatos, tehát ezzel is foglalkoznunk kell. Köszönöm szépen az együttműködést. És vissza fogunk térni a témára, ez egyértelmű. Köszönöm. Okay. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a, az időzítés már lefutott, ugye december követően december 10 en lesz 5 órakor a fontos időpont a módosítók benyújtásának határideje, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a munkáját. Most pedig megint csak beelőztük magunkat. A benchmarkok öt, fél ötkor kezdődött volna a benchmarkok tárgyalása. Azt sem tudom konkrétan, hogy a szocialisták részéről ki a jelentés, árnyékjelentéstevő, már több ember elment. ezek se tudják. Szeretném megtudni, hogy van-e itt valaki, aki a néppárt részéről ezt a témát viszi. G. Mitchell érkezik ezek szerint. Javasolnám, hogy egy rövid közjátékot zongorázzunk itt le, eh, amíg beszivárognak azok, akiket érdekel is ez a munka. Okay, I think we can, we can... Úgy gondolom, hogy elkezdhetjük, még mindig várjuk az egyik árnyék jelentéstevét, tehát az ötös naprendi ponttal folytatjuk a pénzügyi eszközökben és szerződésekben alkalmazott referenciaértékek címmel. Úgy gondolom, hogy valamiféle eh, eh, eh, összeegyeztethetetlenség van itt, hiszen én vagyok az elnök is, illetve a tevő az előadó is, úgyhogy először is néhány napirendi ügy. Először is nagyon sűrű lesz a programunk, erre van szükség ahhoz, hogy el is érjünk valamit ebben a ciklusban, mindenki ezt ebben reménykedett, ezt remélte. Ennek érdekében a módosítók nagy részét a hétvégén megírtam, és ezeket egy track changes-es változás követős dokumentumba beleraktam a bizottsági dokumentumot átalakítva. Ezt szétküldtük már, ha valakinek nincs belőle példánya, megkaphatja. És remélem, hogy hónapra már a weboldalamon is fönt lesz, hogy mindenki hozzáférhessen meglehetősen elfoglalt vagyok elnökként, úgyhogy olyan sok ülést nem tudok tartani, mint enélkül tudnék, de remélem, hogy a folyamat ennek ellenére átlátható lesz, és jöhetnek a megjegyzések. Kérdés, hogy hány további módosítót tudok befogadni a saját jelentésem benyújtás előtt, a válasz pedig az, hogy nem tudom, valószínűleg nem túl sokat, de természetesen, hogy lehet egy nyitott módosítási kör, és el tudom kezdeni feldolgozni az innen-onnan befolyó nézeteket, és remélhetően egy e, Excel táblát is, e, vagy valamiféle táblázatot is tudok közzétenni majd a weboldalamon, amelyben a különböző irányú e, álláspontok szerepelnek, hogy mindenki láss, láthassa ezeket is nyilván. Láthatják, hogy először is az alapvető eh, elveken alapuló megközelítésemet próbáltam tükrözni. Eh, először is ugye a tárgyi hatály. Arra a következtetésre jutottam, hogy a bizottság túlságosan nagyot markolt, egyszerűen Eh, ugye eh, sokan az EU-n belülről, sokan az EU-n kívülről kerülnek be ebbe a gyakorlatba, miközben azért ez egy munkafolyamat, tehát fontos lenne, hogy ne eh, legyenek zöggenők. Tehát végül is úgy döntöttem, hogy koncentráljunk az adminisztrátorokra, a, ahogy az ötös cikk említi is, a azokat a benchmark kategóriákat említem, amelyek, ha megfelelnek ezeknek a kategóriáknak, akkor, tehát hogyha egy szervezet megfelel ezeknek a kritériumoknak, akkor beletartozik a hatályba. Aztán vannak itt a kritikus benchmarkok, illetve vannak úgynevezett commodity áru benchmarkok. Ezt meglehetősen széles fogalom, hogy le kéne valószínűleg szűkíteni, de az ötleteket várjuk szívesen. De hogyha van legalább egy tehát hogyha mit nevezünk eh, major benchmarknak jelentős, vagy kiemelkedő benchmarknak 800 eh, milliós összeget, ha eléri, de ez egy hasonlítésszerű szám. Mindenesetre valamit ide kellett írnom a szövegbe, ha tetszik. Egy viszonyítási pont, mert igazániból senki más nem határozott meg kategóriákat a benchmarkokra, tehát inkább, ha már hibázunk, akkor inkább magasabb legyen az érték, mint hogy alacsony lenne, hiszen az egyik kritérium, amit meghatároztam, az az, hogy a kompetens hatóságok, akik bizonyos benchmarkok miatt, benchmarkokkal foglalkoznak, vagy azt akarok mondani, hogy ezt, vagy ö, szeretnék ebben részt venni, jó lenne, hogyha itt ki lassan kezdenénk, és aztán szépen gyorsítanánk a folyamatot. Ami a kiskereskedelmi piacon, lakossági piacon használt használatos tranzakciókat illeti, itt is nyitott vagyok javaslatokra. Mi és itt is érdemes lenne felvetni, hogy milyen alternatívák lehetnek. Aztán bevontam azokat a benchmark kezelőket is, ahol nem ügyleti jellegű a benchmark, és a kompetens hatóságok szempontjából ez nem teljesen masszív így, illetve lehet, hogy több olyan benchmark is van, amelynek egységes piaci hatása van. Tehát nem túlságosan tiszta ez a dolog, de mindenképpen az alapvető koncepciókat meg akartam fogalmazni, hogy valahonnan ki tudjunk indulni. Amint egy kezelő bekerül a rendeletbe, attól kezdve a rendelet az összes benchmarkjukra vonatkozik. Azért javaslom ezt, mert hogyha valaki egy jelentős benchmark szolgáltatója, akkor ugye köztiszteletnek örvendő intézményről kell, hogy szó legyen. És elképzelésem szerint bizonyos arányosságot kell teremtenünk, annak érdekében azt tekintve, hogy hogyan alkalmazzuk a rendeletet, ezzel kapcsolatban az ESMA határozhat meg irányelveket, iránymutatást, útmutatást, ahol természetesen, természetesen a vonatkozó kompetens hatóság felügyelete is érvényesül, majd ezt követően a 23-as cikk alatti eh, eh, engedélyezésre is sor kerülhet, és akkor átlépünk a, a, a qualifying benchmark kategóriába, és hogyha itt ö, szeretnének hata, ö, arányosságot érvényesíteni, akkor azt mondhatja a kezelő, hogy ezek azok a benchmarkok, amelyekkel én átléptem a kritérium küszöböt, és hogyha az arányosság fontos, vagy akár de minimis követelmények vannak, ami ugyan lehet általános, és nem kell benchmarkonkénti követelmény. Nos, akkor az illetékes hatóság eldöntheti, hogy hozzájárul ehhez vagy nem. Elképzelésem szerint legtöbb alkalommal a hatóság hozzájárulna ehhez, és ettől kezdve a jövőben, amikor már többet tudunk a benchmarkokról, akkor lehetne finomítani a dolgokat, és ki tudjuk találni, hogy hogy mi legyen a következő kategória ami a harmadik fél országokat illeti, teljesen tisztában vagyok azzal, hogy mivel ez egy munkafolyamat, nagyon sok országnak nincs egyszerűen törvénye ezzel kapcsolatban, csak eljárásaik vannak. Ez futhat a benchmark kezelőkön keresztül, vagy futhat a felületi hatóságokon keresztül. A javaslatom a e tekintetben az, hogy az első öt évben a benchmark kezelők adjanak magyarázatot arra, hogy hogyan gondolják azt, hogy a harmadik országok benchmarkjai megfelelnek a követelményeknek az ő megítélésük szerint. Nyilván itt fölmerülhet az, hogy az adott benchmark szerepel egy ESMA listán, vagy lehet azért, mert van valahol egy ekvivalencia rendelkezés. Tehát ez egy eléggé nyitott keret, ahol ekvivalenciákat is meg lehet párhuzamosan határozni, és természetesen mindig is nyitott ez a rendszer és a felügyelt eh, intézmény, amelyre vonatkozik, megteheti maga javaslatait. Nos, a 24 hónapos határidőt eh, alapvetően eh, ezt használtam kidvási pontnak harmadik fél országok esetében, de fölmerült a 30 hónapos határidő is Eh, ez szerepel eh, a Én úgy gondoltam, hogy ezek szerint kb. három hónap az engedélyezési eh, időszak, majd mm, nyilván harmadik országokkal ez egy kicsit bonyolultabb folyamat, tehát hozzáadtam még három hónapot, majd úgy gondolom, hogy a gondolkodási folyamatom egészen átlátható. Még néhány ügy. Először is a magatartási szabályzat, Code of Contact, nem hiszem, hogy ezt eh, egyes benchmarkokra kellene meghatározni. A szöveg nem világos a tekintetben, hogy benchmarkonként kell ezt kidolgozni, vagy egységesen. Úgy gondolom, hogy ezt lehetne eh, általánosan megfogalmazni, és ágazati eh, különkitételekkel gazdagítani. És hogyha természetesen arányossági kérdések fölmerülnek, akkor lehetnek olyan részek, amelyek nem relevánsak adott esetben a kisebb benchmarkok tekintetében. Eh, aggaszt, hogy eh, a eh, törvényleg kötelező, jogra kötelező vonatkozást hogy fogjuk alkalmazni, hiszen van, amikor a bizonyos érintettek ugye harmadik országokban működnek, tehát nyilván a lehető legkötelezőbb erejűnek kellene lennie, de ez nem mehet a gyakorlatiasság kárára. Azt is ebben is megjegyezni, hogy nem hiszem, hogy a benchmark kezelőket felügyelővé lehetne úgymond varázsolni, ez túlságosan ez aránytalanul nagy felhatalmazás jelentene. Nyilván a benchmark kezelők tudják, hogy ők kiktől kapnak adatokat, kik a hozzájárulók, és hogyha ezek a hozzájárulók, ezek megbízható források, akkor nyilván ez tükröződik abban, hogy hogyan működteti a saját magatartási szabályzatát az adott benchmark kezelő, és itt lehet vizsgálni, hogy van esetleg piaci visszaélés, vagy tudomást szereznek erről, de nem hiszem, hogy az lenne a feladatuk, hogy hogy valójában mélyebb hatósági ellenőrzéseket végezzenek. Ami a 12-es cikket és a függedékeket illeti, ez egy olyan terület, amit szerintem egy kicsit jobban meg kellene néznünk. Ezt eddig nem tettem meg, mert úgy gondolom, hogy szükségünk van még különböző kollégák visszajelzésére, és mások visszajelzésére, és nyilván az érintettek visszajelzésére is, hogy hogy is lehetnek problémák. Vannak persze gondolataim, de ez még mindig egy eh, munkafolyamat. Ami a kritikus benchmarkokat illeti, itt a módosítottam a definíciót, hogy világosabbá tegyem. A 20%-os küszöbet nem módosítottam, Ugye van itt egy ilyen szabály, hogyha a hozzájárulók 20%-át elveszítjük, akkor kerül sor bizonyos intézkedések bevezetésére. Aggódok, hogy a 20% néha nevetségesen alacsony, máskor pedig nevetségesen magas arány, hogyha hogy egész Európából ö, szerzünk ö, hozzájárulókat, és aztán ennek az egyik ö, ö, sarkát teljesen elveszítjük, akkor ez a százalektól függetlenül jelentős lehet. És fordítva, úgy gondolom, hogy ezt meg kell fontolni azzal együtt, a kötelező kérdése tehát meglehetősen aggályos. Úgyhogy tisztáznunk kellene, hogy a kritikus benchmarkok definíciója pontosan hogy nézen ki. Ami a 15-ös cikkben a benchmark statementet illeti, nyilván az embernek tudnia kell, hogy miről szól a benchmarkja, ezt meg is kell fogalmaznia, akkor is a benchmark kezelőnek, hogyha ez nem egy nagy benchmark. De nem lehet mindig keresztelen érizni azt, hogy hol van mozgástere a kezelőnek Eh, meg, saját megítélési mozgástere. Ha ellenőrizhető ez, akkor ez rendben van persze. Ami a 39-es cikket illeti, ott az 5%-os gondolatot én nehezen kezelhetőnek tartom. Lehet, hogy eh, jobb lenne, ha él, maradnának életben, amíg eh, több eh, szerződés is, amely ezek eh, hatája alatt van, úgymond kifut. Gyakorlati szempontból nem tudom, hogy ezt az 5%-ot hogy lehetne megoldani. Úgy gondolom, hogy az emberek azt gondolnának, hogy vajon így, azt gondolnák, hogy vajon ők beleesnek ebbe az 5%-ba, amikor szerződéskötésre kerül sor. Tehát jobb lenne, hogyha a szerződések lejártához kötnénk ezt. Azon kívül nagyon kevés hangzik el arról, hogy mit lehet ezekben a helyzetekben tenni, úgyhogy bizonyos ezt már műszaki vagy technikai normákat határoztam itt meg. Végül vannak aggályok a szellemi tulajdonjoghoz kapcsolódó kérdések kapcsán. Van, aki ennek közül nem tudja, hogy, hogy ez szakterületen volt korábban, mielőtt a parlamentbe eh, bejuttam volna. Eh, sokat nem foglalkoztam ezzel a területtel azóta, de itt minden esetre fontos, hogy ne keverjük össze a módszertani eh, áttekintést más kérdésekkel. Itt iránymutatásokra lehet szükség, nyitott vagyok, és tisztában vagyok azzal a ténye, hogy vannak szellemi tulajdonjogok itt ezen a területen, de közben úgy gondolom, hogy ezekkel nem lenne, nem jó, hogy ezekkel visszajönnek túlságosan. Tehát itt lesz munka. E, nagyjából széles ecset mozdulatokkal így festeném fel a horizontra ezt az ügyet. Ahogy említettem, a bizottsági dokumentumot e, e, követhető változtatásokkal gazdagítva elérhetővé tettem úgy gondolom, hogy az egész szépen összeklikkel. A 25-ös cikk, ugye a bejelentési kötelezettségekről szó, ami, ami viszont már az engedélyezés alá tartozik, úgyhogy ezt a cikket valójában töröltem. Remélem ennek az egésznek volt valamiféle értelme önök számára. Most pedig megadnám a szót az árnyék jelentéstevőknek. Gay. Köszönöm szépen, elnök asszony a rendkívül részletes bevezető ismertetést. Ez sokat segített. Együtt fogunk önnel működni annak érdekében, hogy az említett időkeretben sikerre vigyük ezt a témát, illetve remélem, hogy ezek a viszonyítási pontok érvényesülhetnek majd, és nem szeretnék ezügyben keresztbe tenni, néhány észrevételt mondanék el mindössze. Egyértelmű, hogy a frissebb események megkérdőjelezték a legnagyobb benchmarkok érvényét. Például a legnagyobb londoni Libor, illetve az e- Euribor mutatók alakulása sok millió fontos, illetve eurós bírsághoz vezettek nyíltan kell fogalmaznunk, meg kell vitatnunk ezeket a kérdéseket, és intézkednünk is kell, hogy a rendszer hitelességét helyreállítsuk. Tudom, hogy az IOSZKO jelentésében egyértelmű, hogy 160 milliós, illetve 59 millió dolláros díjat vetettek ki, 69 millió dolláros díjat szabtak ki az egyik pénzintézetre. Aztán csütörtököt mondtak a különböző hitelminősítő ügynökségek, és felvetődik a kérdés, hogy az üzleti egyetemeken milyen etikát tanultak, mit tanítanak ott. Hiszen azt szokták mondani korábban, hogy bízunk mindent a piacra, egyértelműen manipulálják a piacot. elárasztottak bennünket a megkeresések, illetve annyian írtak nekem, hogy beszéljük meg ezt a kérdést, ami már kezelhetetlen, de egyik sem az illetékesek képviseletében eh, érkezett, illetve nem a hatóságok, nem a kormányzati szabályozó felügyeleti szervek kerestek meg, hanem más érdeklődők. Tehát a kérdés az, hogy mondjuk a piacra ennek milyen közvetett továbbgyűrűző hatása lehet. Tehát az előterjesztéseket kritikusan kell megvizsgálni. Azt sem mondom, hogy öntsük ki a fürdővízzel együtt a gyereket, tehát legyünk körültekintőek, és használjuk a józan eszünket, amikor értékítéletet hozunk, illetve döntünk, hogy hogyan folytatódjon ez az ügy. A bizottsági javaslat az IOSCO alapelvének nagyjából megfelel, a, a hatos elvnek, hogy a hatályt úgy kell bővíteni, hogy a benchmark területnek egy szélesebb körét tudjuk lefedni, ahogy említette elnök asszony, és a bizottsági álláspont az, hogy az IOSCO javaslata rugalmasságot biztosít, viszont felveti annak a veszélyét, hogy eltérő szabályozás alakul ki, illetve szétdarabolhatja az európai piacot. Ezt is figyelembe kéne vennünk. Aztán, ami a konkrét ügyeket illeti a hatályügyében, a széleskörű javaslatok értelmében, lehet, hogy a jelenlegi ESMA iránymutatással az ETF témakörrel nem vág egybe, sem a nemzetközi fórumok, többek között az IASZKÓ-nak az ajánlásaival sem. És a következő hetekben ezt kell tisztáznunk amire szavazunk ezekről a módosító indítványokról. Aztán lehet, hogy a szakbizottság véleményét elkerülte, az, hogy a nemzeti statisztikai hivatalok által előállított mutatók, illetve indexek, például nálunk a központi statisztikai hivatal, hogy ezt hogyan kezeljük ideértve a fogyasztói árindexet, valamint a termelés, termelői árindexet, hogy ezt valahogy beépíthetnénk a pénzügyi szerződésekbe. Az Európai Bizottságnak nem volt olyan szándéka eredetileg, hogy a statisztikai hivatalok szerepet kapjanak ebben. Eredetileg ez így volt, de ugyanakkor nem is vette ki ebből a körből a statisztikai hivatalokat a megjelent javaslat. Az Eurostat már is gyűjti az onnan származó adatokat, tehát itt módszertan, illetve átláthatósági kérdések merülnek fel, ezt érdemes lenne még egyszer megvitatni. In general, uh, Chairman, um... Elnök asszony, általánosságban annyit szerettem volna még hozzátenni ehhez, hogy én aggasztónak találom az közérdekű bejelentőknek a kezelését. A bizottsági javaslat álláspontom szerint nem biztosít kellő védelmet, és az ESMA benchmarking munkaanyaga, amely leírja, hogy EU szinten hogyan kezelhető ez a kérdés, még 2003. júniusával kapcsolatban megfogalmazza a következőket. Egy benchmark kezelő hatékony közérdekű bejelentő védelmi mechanizmust kell, hogy kialakítson hogy minél korábban értesülhessen a hatóság a szabálysértésekről, illetve a törvénysértésekről. Úgy gondolom, hogy ez a B14-es alapelv a munkaanyagban. Aztán zéró toleranciát kell bevezetni fegyelmi intézkedésekkel együtt a jogsértésekre. És a C10-es elv a közérdekű bejelentők ilyetén kezelése. És aztán az is szerepel benne, hogy a közérdekű bejelentőket úgy kell kezelni, hogy korai figyelmeztető rendszerként működhessen, illetve a hatóság értesüljön a D6 elv keretében az esetleges jogsértésekről. Valamint az e, áruindexek adatközlői szintén ilyen kezelést érdemelnek. A Guardianben nemrég jelent meg egy erre vonatkozó cikk. Tehát fel kell tárni az efféle visszaéléseket. Én most nem egyfajta téglavédelmi passzust szeretnék ide beépíteni, hanem inkább arról van szó, hogy az ESMA ebben anyagot a benchmark megállapítás ügyében ki kéne egészíteni, illetve világosabbá kellene tenni, és össze kéne rendezni, össze kéne hangolni a különböző szabályokat. Aztán az auditálás témakörében én üdvözlendőnek tartom a javaslatokat, a benchmarkokat át kell világítani rendszeresen, mégpedig szakképzett szakértők bevonásával. Ez egy nagyon erősen szakosodott terület ezek az általános észrevételeim elnök asszony, amelyeket szerettem volna ismertetni azon szavaival kapcsolatban, és szeretnék még egy dolgot felvetni. A, a FUCI zárt ajtók mögötti betartásával kapcsolatban. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a megfelelő hely, illetve az idő, de hogyha egyetért, akkor szeretném ezt elmondani, illetve a kollégákat is tájékoztatni az agályaimról. Általánosságban jónak tartom, hogy a lehető leggyorsabban lépjünk előre a felvetett kérdések, témák érvényesek és jók, és előadóként az árnyék előadókkal együttműködve remélem, hogy figyelembe veszik majd ezeket az észrevételeket is. Köszönöm. For the S&D, it... Most pedig Emily Turnen a szocialisták részéről. Köszönöm szépen. Köszönöm a nyitottságát és a részletes beszámolóját. A frakciónk részéről előzetes gondolatokat szeretnék megosztani. A kontextust illetően a néppárt is mondta, Láttuk a Liborral kapcsolatos botrányokat tavaly, és most pedig a commodity trading-kel kapcsolatos botránokat. Tehát egész egyszerűen van itt egy jogalkotási űr, amit ki kell pótolnunk. Bár a válság óta 5 év telt el, még mindig nincs rend ebben a banki szektorban. Nagyon sok a manipuláció és a csalás. Ez pedig a kis letétesek, a befektetők és a lakosság kárára megy. Még vannak átfedések, de ami a szankciókat illeti. Eileen McCarthy már a piaci visszaélésekkel kapcsolatban kitért arra, <clears throat> nagyon fontos, hogy a szankciók javasolt szintjét ne csökkentsük. Másodszorban a lehető legszélesebb körű hatáskört támogatjuk. Úgy tűnik, hogy önök inkább korlátozni szeretnék a bizottság által javasolt hatáskört. Ezt meg kell vizsgálnunk. Aztán a manipulációk megmutatják azt, hogy a lehető legszélesebb körű beavatkozásra van szükség. A termékekkel és a piacokkal kapcsolatban, ez függ persze a pénzintézet méretétől is, de látom, hogy nagyon nehéz a kritikus benchmarkokat meghatározni. A metológiát, módszertant illetően jelenleg vizsgáljuk ezt. Nyilvánvalóan, hogyha a bevitt adatok nem megbízhatóak, akkor nincs mivel manipulálnunk. Aztán az IPR-ral kapcsolatban Biztos, hogy találhatunk megoldást erre, mert a visszaélések elfogadhatatlanok. Tehát nagyon fontos, hogy az adat és a módszertan megfelelő szinten követhető legyen. Hogy lehetőség nyíljon arra, hogy a hatóságok ezt ellenőrizhessék. Fogyasztóvédelem és átláthatóság, megfelelő a javaslat. A MIFID szabályoknak megfelel. Aztán a benchmarkok manipulációja miatt elszenvedett veszteségért a befektetők kárpótlása, ez egy nagyon fontos téma, ezt még meg kell vizsgálnunk aztán a felügyeletet és a jóváhagyást illetően sokat esett erről szó, hogy az eszmának mi a feladata, hogy elég erősen kidomborodik-e. Mi úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi kompromisszumos megoldás elfogadható, de nagyon fontos, hogy az eszma szerepe továbbra is fontos legyen. Tehát szeretnénk, hogyha a nemzeti hatóságok az ESMA-val egyeztetnénk, ez jó, de az ESMA-nak erősebb kell, hogy legyen a szerepe. Ezek lettek volna az elképzelések, most pedig a részleteket várjuk a következő hetekben. Köszönöm szépen. Filip elment, te fogsz hozzászólni helyette? Igen, röviden, Filip nevében. És pontos hozzászólást. Jaj, nem tudom, szörnyű, mondja az elnök, nagyon zúg a fülhallgató. Én tudom, hogy a német nem a világ legszebb nyelve, de hát azért... Jetzt komm nicht mit rheinland-pfälzischen Dialekten. Die sind jó, jó, jó, ezért a Rajna vidéki dialektus sem sokkal szebb. Á, nem, az ír. Na jó, mindegy. Ist das jetzt besser mit dem Deutsch, oder nicht? Most akkor jobb. Tehát Filip ma nem tud itt lenni, a pontos hozzászólásokat a részéről írásban kapják, de két-három dolgot hagy mondjak el. Először is köszönet. Nagyon jól dolgozunk itt, időben bevonnak minket, ez nem mindig magától értetődő. Különösen üdvözlöm azt a javaslatot, hogy a központi banktól és az európai központi rendszerbe további mutatókat kapjunk, és hogy a harmadik országokból és a központi bankjaikból érkező mutatók iránt nagyobb nyitottságot mutassunk. Nagyon fontos, hogy egy küszöbérték megvalósuljon, ezt már ön is mondta, elnök asszony, Mit jelentenek ezek a több száz milliárd eurós tételek? Kit fednek le, kit nem? Nem akar mindig a vesztes oldalán szerepelni az ember, el lehetne kerülni ezeket a helyzeteket. Tehát ez egy technikai kérdés, hogy a küszöbb értékes elképzelés az jó. A 25-ös cikk, ez kicsit bosszant minket. Most akkor úgy értsük ezt, hogy az esztmát előzetesen tár, tájékoztatni kell, hogyha új mutatókat dolgoznak ki? Hát ez logikusnak tűnik, hogy az eszmának legyen a piacon megjelenő új mutatókra kitekintése. De ez a 25-ös cikk törlésének automatikus következménye lenne. Csak hogy az előttem szólók is mondták az eszma szerepét illetően. Mielőtt megszületett volna ez a javaslat, volt egy tervezet a bizottságban. Itt azt tervezték, hogy a fontos európai mutatókért közvetlenül az ESMA legyen felelős. Ez egy józan elképzelés, igen, hogyha vannak ilyen mutatók, amik nagyon ütősek Európában. A belső piac sorsát megszabják, akkor az ESMA irányítsa ezeket. Kay Mitchell is mondta a Liborral kapcsolatban, a botrányok rámutattak arra, hogy erre szükség lenne. Aztán halljuk, hogy Nagy-Britanniában nagyok a tiltakozások, az ESMA ne szólhasson bele a Liborba. És aztán a bizottság visszalépett, és más esetekben is feladta az ESMA szerepét. De hát a parlament részéről ne bólintsunk erre rá. Én úgy gondolom, hogy a mutatók nagyon fontosak egész Európában. Egységes belső piachoz egy közös felügyeletre van szükség, legalábbis ez kell, hogy legyen az Európai Parlamentnek az álláspontja. Ezt vitassuk meg még egyszer. Nagyon sajnálatos, hogy fejet hajt a bizottság bizonyos tanácsi tagállamoknak. A triológusokon is ez látszik. Én szeretném, hogyha az ESMA kidomborítottabb szerepet kapna. Köszönöm. Thank you. Uh... Köszönöm szépen. Az ECR nevében, tehát Said kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Ez is kiváló példája annak, ismét csak, hogy a bizottság mond egy valamit, aztán máshogy viselkedik, nagyon sok retorika eh, szól arról, hogy a fölösleges szabályozást meg kell szüntetni, csökkent az adminisztrációt, a bürokráciát, miközben a liberal és az egyéb problémákkal nézünk szembe, azt látjuk, hogy sokkal több benchmarkot akarnak bevezetni. Úgy gondolom, hogy inkább a lényeges problémára kéne figyelnünk, és nem fönnakadni a részletes vitán, ami valószínűleg várható, hogyha ilyen sok benchmarkot bevezetünk. Elnézést, ezt el kell ismételnem, de még a banki válságot mindig nem oldottuk meg, még mindig vannak naponta, na jó, nem naponta, de e, még mindig vannak csődbe menő, bebukó bankok, és még mindig nem oldottuk meg ezt a problémát pedig a válság 5-6 éve elkezdődött már, e, és most hirtelen elkezdünk ezekkel az új problémákkal foglalkozni. Nyilván e, e, senki nem vitatja, hogy vannak problémák, ezért úgy gondolom, hogy örülnünk kell ezeknek az irányelveknek. Az USA-ban és az első Királyságban ugye megpróbálták ezeket a problémákat kezelni, de nem tudjuk, hogy a bizottság miért E, gondolta azt, hogy ez nem csak e, az IBOR benchmarkot, hanem az összes benchmarkot szeretné, miért szeretné az összes benchmarkra kiterjeszteni ezeket a, e, ezt a megközelítést. Óvatosnak kell lennünk itt, nem csak arról van szó, hogy valaki farkas kiállt, sokan aggódnak, amiatt, hogy most részt vegyenek-e ebben a benchmarkok kidolgozásában, mert még megvádolják őket a nem teljesen szabályos beavatkozása. Tehát úgy gondolom, hogy fel kell ismernünk a, a Libor és az Euro, Euribor problémáit, és McCarthy asszony jelentése kapcsán fontos, hogy következetesen járjunk el, és ezzel kapcsolatban el is hangzott néhány jó, kiváló fölvetés. Ami a harmadik országokat illeti, nos, hát globalizálódó országban, világban élünk. Örömmel látom emiatt azt, azt az anyagot, amelyet Sharon letett az asztalra. Nyilván vannak kérdések, és csak egy feletes első olvasatról számolhatok be egyelőre. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy a szisztemikus rendszer szintű szempontból fontos benchmarkoknál érjük el azt, hogy ezeket ne lehessen manipulálni, és hogyha ezt elértük, akkor kezdjünk foglalkozni a többivel, és ne eh, arra használjuk fel a válságot, hogy eh, ennek ilyen további bevezetések, eh, további rendelkezéseket vezessünk be fölöslegesen. Elnök, hogyha még valaki felhasználna szólani, akkor megadom a szót. Köszönöm szépen, Sharon. Nem szeretnénk most itt a részletekbe belebocsátkozni, mert az hosszan tartana, három észrevételem van. Egyrészt olyan ügyhöz szólunk hozzá, ahol visszaélések, csalások történtek, etikátlan magatartásnak voltunk a tanúi, tehát azért nem mondhatjuk, hogy túl van szabályozva ez a terület, éppen hogy az ellenkezője az igaz, tehát ezt figyelembe kell venni. A polgárok elvárják tőlünk, hogy reagáljunk. Ennek meg kell történnie. Aztán a második kérdéskör a hatály, nem szeretnék most szakmai részletekbe bocsátkozni, de úgy gondolom, hogy azok a résztvevők, akik nincsenek különböző indexek, mutatók által szabályozva, mert mondjuk alvállalkozóként vagy közvetítőként működnek közre. Tehát úgy gondolom, hogy ez a legnehezebb terület a hatály kialakítása, hogy működjön a szabályozás. Aztán ami az eszmát illeti, illetve a felügyeleti hatóságnak a szerepét, én úgy gondolom, hogy a piaci történések összessége felügyeletre szorul, és mindez a hatóság alá kell, hogy tartozzon. Tehát az összes tagállam felett illetékességet kell, hogy kapjon. És a nemzeti hatóságok ellenőrző, felügyelő szerve kell, hogy legyen. A bizottság csak ő tudja miért, nem így szabályozott, nem ezt javasolja. Tehát 2010 óta javasoljuk, hogy ez megtörténjen. Köszönöm szépen. Right. Thank you very much. Uh, any other members wishing to speak? No. Kíván-e valaki még hozzászólni? Amennyiben nem, Philip Todd az Európai Bizottság részéről integet, hogy ő szót kérne, megadom a szót. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm önöknek illetve a hozzászólóknak a bevezető szavakat és az észrevételeket is a jelentéssel kapcsolatban. Köszönöm azt a jelzést is, hogy szeretne gyorsan, eredményesen együttműködni, és minél előbb megállapodásra jutni a parlamenten belül is ebben a kérdésben. Az Európai Bizottság szerint ez egy fontos prioritás, tehát ezzel csak egyet tudunk érteni, és mi voltunk a világon az egyik első olyan térség, amely az ISCO ajánlásai alapján igyekezik, igyekszik új szabályokat bevezetni, és minél előbb más térségek is követik majd remélhetőleg a példánkat. Úgyhogy ezért is fontos, hogy élen járjunk. Engedje meg, hogy néhány észrevételt tegyek az itt elhangzottakkal kapcsolatban. Ami a hatályt illeti, valóban egy széles határa tettünk javaslatot. Mindenek előtt az IOSCO-val összhangban tettük ezt, hiszen a tavaly júliusban elfogadott alapelveinek ez felel meg. Úgy gondolom, hogy a benchmarkok esetében közös kockázatok, illetve az egyes veszélyeknek való kitettségek úgy kezelhetők, hogy meg kell védenünk ezeket a benchmarkokat a visszaélésekkel szemben, és erre kell egységes szabályokat alkotni. Mindezt arányosan a kamat benchmarkok egy mellékletben kell, hogy szerepeljenek, illetve az Iborok, a Libor, Euribor, az IOSCO ajánlása szerint szabályozott piacokról származó adatokat kell használnunk, és különböző rendelkezéseknek is érvényesülniük kell ezekre a benchmark adatokra. A kritikus rendszer szintű kockázatot jelentő benchmarkokat szorosan nyomon kell követni. Itt az ESMA-nak, illetve a felügyeleti hatóságnak van kiemelt szerepe. És a kettes szintű intézkedések is azt szolgálhatják, hogy testre szabott módon közelíthessük meg ezeknek a benchmarkoknak a felügyeletét. Tehát én úgy gondolom, hogy kiegyensúlyozottan teremtettünk széles hatályt, és a különböző benchmark területek hatékony szabályait összhangba hoztuk ezzel. A közérdekű bejelentések kezelése terén meghallgatva az önök által elmondottakat, szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy van egy konkrét rendelkezés erre a területre. Tehát a közérdekű bejelentők védelmére már is van egy rendelkezésünk, és megvan erre az eljárás az esetleges szabálysértések, törvénysértések bejelentésére létezik egy eljárás, megvan a mechanizmus, tehát a piaci visszaélés gyanú a felügyeletet elérheti, a felügyelet befogadja ezeket a bejelentéseket, illetve az Európai Gazdasági Szociális Bizottság jelentéskészítője is felhívta erre már a figyelmünket. Aztán a kritikus benchmark értékek közötti egyensúly a javaslat szerint úgy gondolom, hogy megfelelően megfogalmazott, és a többi tagállamok illetékes hatóságain múlik majd, hogy részt vegyenek ezekben a kritikus szabályok kialakításában, illetve a benchmark értékekre és a szankciókra vonatkozó rendelkezéseknek a kivitelezésében. Az ESMA pedig közvetítőként közreműködhet ebben. Tehát úgy gondolom, hogy itt egyensúlyt látunk a javaslatban, és köszönöm szépen elnök asszony, és nagy örömmel folytatjuk a közös munkát. Rendben rövid választ adnék néhány dologra, amit felvetettek a kollégák. Gay. Igen, értem, hogy nem csak a lakossági fogyasztókat kellene, hogy érintse ez a dolog. Ezért aztán ha egy benchmarkot használnak lakossági számláknál, akkor szeretném, hogyha lenne egy felügyeleti adminisztrátor, hogy biztosítsa, hogy biztonságos a folyamat. De hogy a benchmarkot mikor alkalmazzák lakossági termékek esetében, ezt benne hagytam a bizottság javaslatban. Nos, én és a zöldek ezt megjegyezték, Kihúztam a központi bank példáját a szövegből. Nos. Igen, részletekben rejlik az ördög. Nem csak azt kellene nézni, hogy mit húztam ki, hanem azt is, hogy mást hova írtam be. Az ötös cikkben. Az új 5.1-es pontban. Betettem, hogy az ESMA iránymutatásokat tehet a proporcionalitás elvének megfelelően. És szűkítse a mentességet élvező intézmények körét. Erre gondoltam, amikor a statisztikai hivatalokra és a központi bankokra gondoltam. De a központi bankoknál nagyon sok mutatót dolgoznak ki Szerintem legalább ezek legyenek összehasonlíthatóak. Tényleg ugyanazt fedik le, mint máshol? Tehát attól tartok, hogy a központi bankok titkosságára még egy csapást mérünk, de összehasonlíthatóak kell, hogy legyenek. És egyetértek arra, hogy a whistleblowing-ot a riasztó rendszert, azt ellenőriznem kell. Talán más rendeleteket, mint például a piaci visszaérés, vagy a CRT 4-esben való hivatkozást ide kellene beemelni. hogyha megnézzük, hogy milyen sok jogsértés történt, még felügyelt szervezetekben is, akkor biztosítanunk kell, hogy még őket is felügyeljék, és hogy a riasztó emberek és a riasztó mechanizmusok működjenek. Aztán Emily, akiket a hatáskör akaszt. Én nem azért próbálok kihúzni dolgokat, mert fel akarom higítani, hanem azért, mert megfelelően arányos és gyakorlatban működő javaslatot szeretnék tenni, ha jól gondolom, az IOSCO-nak is ez az alapelve. Igen, a hatóságok felé megfelelő mennyiségű adatszolgáltatásra van szükség. Aztán az ESMA szerepét illetően. Sven Szilvi. Szerintem lehet az eszmát egy kicsit jobban domborítani itt-ott, de jelenleg a delegált aktusok túlságosan széles hatáskörűek. És igen, kicsit konkretizálni lehetne ezt az eszmára. De nem lehet azt mondani, hogy ez olyan, mint a hitel minősítő intézmények. 500 adminisztrátorról beszélünk, és az ezmának meg mennyi van? Kevesebb, mint 80? 100? Nem hasonlítható össze az ESMA munkássága a hitelminősítő intézetekével. Tehát ha akarunk egy egységes európai felügyeleti szervet, amit a parlament megálmodott több ezer alkalmazott, azt meg tudjuk csinálni, jó. De nincs ilyen ügynökségünk. Ezért aztán, ha úgy tetszik, akkor nyers erővel kell lecsapni a nemzeti hatóságok részéről, hogy ez ezt ma mindig ott legyen, mindig érintett legyen, legyen kötelező érvényű közvetítői szerepe. Én ezzel kapcsolatban még az ezmának tettem javaslatokat az ezmát illetően. És igen, Filip, az IOSCO talán túl széles körű, de arányos. A proporcionalitás az nagyon fontos. Te azt mondtad, hogy extra dolgokkal teremtjük meg az arányosságot. De igazából azt nem tudjuk, hogy hogy lehetne másképp tenni ezt. Ha jól tudom, akkor a delegált aktusokban szűkíteni már nem lehet, úgyhogy ránk árul az, hogy a proporcionalitás elvét érvényesítsük. Tehát én megpróbáltam elérni azt, hogyha a kritériumok nem működnek, mert nem fednek le mindent, akkor elég rugalmasak legyünk, hogy oda is kitérhessünk, és a kimaradókat is lefethessük. De több száz, ezer benchmarkot, ha megteremtünk, akkor sehova nem jutunk. És persze, a benchmarkokat gyorsan lehet alkalmazni, ha tudjuk, hogy mi történik a világban, ki mit csinál, ki alkalmazza az iOS kódot, és így tovább. De küldök majd egy másolatot arról, hogy mit tettem eddig. De ne csak azt nézzétek, hogy mit húztam ki. Lehet, kihúztam a 25 cikket, mert a tartalma máshova bekerült. De mi az értelme annak, hogyha a benchmarkokról tájékoztatunk valakit, ha nem lehet semmit tenni ezzel? azokra kell lecsapni, és azokat kell figyelni, akik a benchmarkokat megalkotják. Mi hozzuk létre a hitelminősítő intézeteket, de nem ellenőrizzük őket. Úgyhogy nagyon óvatosnak kell lennünk, módszertant helyre kell tennünk. Nagyon fontos, hogy ne duplikáljuk az erőfeszítéseket. Jó, ennyi lett volna az én jelentésem. Ez átmeneti formában elérhető. A hivatalos verziója első eszmecserére majd nem sokára elérhető lesz. December 5-én a módosítók határideje december 16, ezért kaptak tájékoztatást, hogy addig is gondolkozhassanak. Január 20 módosítók elbírálása, szavazunk az ekonban január 30-án, és a plenáris a márciusban kerül ez a téma. Ha van valami ütős a tanács kezében, akkor ők is még a görög elnökség alatt beterjeszthetik ezt. Mi szívesen várjuk ezt. A tanácsnak is segíteni kell minket, és ez akkor ezzel folytatnám. For today? Right, okay. Ja, ennyi lett volna mára? Akkor jó. Akkor majd holnap reggel folytatjuk az ESFS-sel. Köszönöm mindenkinek. akkor majd.